Tehát szükségük lesz arra, hogy magyarázatot kapjanak tőlem. Remélem, hogy ezt nem annyira bonyolultan el is fogom tudni önöknek magyarázni. A szavazás megnyitása után az helyükön szereplő diszpléjen látni fognak következő, következőket. A szavazás tárgya, ami nem más, mint az alelnökök megválasztása, ezt követően megjelenik a jelöltek népsora, illetőleg a szabad helyek száma. Ez azt jelenti, hogy a kilenc jelölt lesz kilistázva, de mellette egyértelművé válik, hogy csak nyolc szabad hely van. A képviselő neve, akit szeretnének megválasztani, őt meg lehet jelölni, mégpedig úgy, hogy a képernyő alatt a jobb oldali gombot nyomják meg. Tehát a display alatt a, szerepelnek gombok, a jobb oldalit kell megnyomni, és akkor ki lesz emelve a választott jelölt neve. Hogyha őt kívánják megjelölni, akkor a plusz jelet, tehát az igen gombot kell megnyomni. Ez a baloldali gomb egyébként. Tehát a kijelölése a képviselőnek az a jobb oldali gombbal történik, a display alatt, maga a választás pedig a szavazógépen a baloldali gombbal. Lesz egy bal, egy kis kontrolllámpa kék színnel, ami világítani fog. Azért lesz kék, mert ugye titkos a választás, és senki nem fogja látni, hogy ki hogyan szavazott. Hogyha ez a kék színű kontroll fény felvillan, akkor a név előtt meg fog jelenni egy kis csillag. Ez azt jelenti, hogy ha valakit kiválasztottak, akkor csillag jelenik meg a kijelzőn, és akkor ezt a választást kipipálhatjuk. Annak érdekében, hogy titkos maradjon a szavazás, és senki ne láthassa, hogy önök itt választanak, de hogyha még egyszer a listát esetleg scrollolni akarják fölfelé-lefelé, azt a kurzorral megtehetik azaz léptethetik majd a kiválasztandó szemét, tehát a jobboldali gombbal lehet felfelé és lefelé léptetni, de ha már egyszer választottak, akkor megjelenik a csillag, és akkor ezzel a választásnak ez a fordulója lezárul. Amíg le nem zártam a szavazást, önök szabadon választhatnak ide-oda léptethetnek, és választhatnak. Ha lezártam, akkor már nem fogják tudni a plusz gombot, az igen gombot megnyomni, és ezzel választani, vagy törölni a szavazatukat. Csinálunk azonnal egy próbaválasztást. Hogy láthassuk, hogy minden tisztelt képviselő elsajátította a választásnak ezt a módját. Felteszem még egyszer a kérdést itt a technika irányába, hogy mindent helyesen magyaráztam el. Igen, hogy a kurzor hol található, azt mondják el még egyszer. Jó, úgy látom, hogy mindenki mindent tud. Hölgyeim és uraim, Monserrat Caballé, Carreras, Placido Domingo, Igenes Johnson, Jesse Norman és Luciano Pavarotti neve fog megjelenni a kivetítőn, illetve az önök képernyőjén, és egy próbaszavazást próbálunk, az énekesek közül kell választani. So, wir müssen noch warten, bis die meg kell várnunk, amíg az operaénekesek megérkeznek. talán még a próbateremben vannak. Pavarotti úr nem. Bitte noch um einen Moment Geduld, ja. Egy pillanat türelmet szeretnék még kérni önöktől. Lehet, hogy focistákat is jelölhettünk volna. Mhm. We could also take former prime ministers. Vagy korábbi miniszterelnököket. monsieur le président je ne sais pas. elnök úr lehet hogy nem gy kvánjuk ezt most a korábbi rendszerhez képest megvalósítani de ez most egy új titkos szavazási módszer nem egészen értem a helyzetet. Ich warte noch mal fünf Minuten, tut mir leid, ich weiß nicht warum. Nem tudom pontosan, hogy miért nem működik a technika, de akkor várjunk még egy öt percet. Kérem a türelmüket. So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe vert? Lambert úr, kit euh, javasol a zöldek nevébe? Carreras urat? Rendben. Akkor megkezdjük, elkezdjük a szavazást. So. Ich erkläre jetzt den Wahlgang für eröffnet. Ezzel megnyitom a szavazást. Okay. und Kedves kollégák, ugye mindenki szavazott. Boldogulnak a gépekkel? Megismerkedtek vele? Van esetleg valaki, aki szeretne a technikával kapcsolatban valamilyen kérdést feltenni? Még egyszer megkérdezem, minden kollega tudja, hogy hogyan működik a szavazógép? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 694-en szavaztak, 637 volt érvényes, és egy énekes nőt és énekes sem sikerült megválasztanunk a próbaszavazáson. Nagyon köszönöm. Akkor most rátérünk az elektronikus szavazásra. Még egyszer Felolvasom a kollégák nevét. ABC sorrendben, tehát felolvasom a jelöltek nevét. Etu, Csanecki, Guillaume, Lambsdorff, Lunacek, Papadimoulis, Rehn und Sassoli. Megnyitom a szavazást. Ich hoffe jedenfalls, dass ich ihn eröffnen kann. Legalábbis remélem, hogy meg tudom nyitni a szavazást. Haben alle Kollegen... Mindenki szavazott, kollégák? úr. Lehet szavazás közben beszélni? Elnök úr, egy rövid kérdést szeretnék feltenni, ugyanis nem értettünk egyet valamiben. Hogyha nyolc név szerepel a listán, legalább ötöt kell megválasztani, vagy nem így van? Nem, nem. Egyet választhatnak, és maximum nyolc szavazatot adhatnak le illetve hát nem, nem is választanak, ahogy, ahogy akarják, de maximum nyolc szavazatot adhatnak le. Aber sind nur zu wählen. Hát és összesen nyolcat kell megválasztanunk. Nem. Also wir müssen das nochmal klarstellen. Wir haben Akkor ezt még egyszer tisztázzuk. Kilenc jelölt van, de csak nyolc hely ezért kilenc szavazat ez nem érvényes. Most óvatosan próbálom megkérdezni. Van esetleg még valaki, aki még foglalatoskodik a szavazással? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor hivatalosan megkérdezem, minden kollega leadta a szavazatát? Megismétlem a kérdést, mindenki szavazott? Akkor lezártam a szavazást. ...704-en szavaztak, 691 érvényes szavazat, 13 érvénytelen, 364 a minősített többség, Guillaume asszonyt is megválasztottuk, Kretut is, Pasaszulit megválasztottuk, Rén urat is, Graf Lambsdorff urat nem választottuk meg, Lunacek asszonyt nem választottuk meg, Csárneckit nem választottuk meg, Papadi Mulis 210 nem választottuk meg, Castaldo 115-tel nem választottuk meg, tehát még egy harmadik fordulóra is szükség lesz. Megkérdezem azokat, akiket megválasztottunk, hogy elfogadják-e a választás eredményét, akkor mindenkit akinek sikerült megválasztottuk, és ezzel rátérünk a harmadik fordulóra. Mache darauf aufmerksam, dass im dritten Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik fordulóban egyszerű többség is elegendő már a megválasztáshoz. Luke úr. Elnök úr, el tudná magyarázni, hogy lehet az, hogy érvényt